teljes joggal részt vehetnek a parlament ülésein a jogi szakbizottság 2017. január 12-én Alex Mayer asszony és Timo Völken úr immunitását szeretné felmondani egy időre